Egy újabb jelentésről beszélünk, Fan Poszóit asszony jelentéséről az egységes piaci szabályozás javítása felé. Négy percben adok szót neki. Ehm, eh, Köszönöm szépen. Elnök úr, igen, tisztelt kollégák! Örülök annak, hogy végre bemutathattam a jelentésemet az egységes piaci szabályozás kapcsán, ugyanis ez egy hosszas eljárás volt, folyamat volt, és az Európai Unió nehéz helyzetben van, euróválság, menekültválság, biztonsági válság, Grexit, Brexit, népszavazás Hollandiában elmúlt héten, vagyis nem engedhetjük meg magunknak, hogy szemellenzősen járjunk a világban, és csak a több Európát hangsúlyozzuk. Azt kéne megnézni, hogy mit tehet Európa, hogy közelebb kerüljön a polgáraihoz. Erre azt szoktam mondani, Európa nagy feladata az, hogy a jelentőségét, a fontosságát aláhúzza. Hogyha Európa tényleg fontos lesz az emberek számára, akkor tudja a többletértéket bizonyítani, amit elvárunk tőle. És mindig ott szóljon csak közbe Európa, ahol szükség van rá, ez a szubszidiaritás elve. Vagyis a döntés is arról, hogy csinálunk-e valamit, meg hogy hogyan lépünk fel, milyen jogot alkossunk, ha ez szükségessé válik, ez adott szinten hozandó meg ezt egyszerű módon és alkalmazható módon kell meghatározni. Ez adja az alapját a jelentésemnek az egységes piac jobb szabályozása felé. Az egységes piac az európai egység alapköve nyilvánvalóan. Hogyha egyszer elfogadjuk, akkor a tagállamoknak végre is kell hajtaniuk. Ez egyszerű Fontos, hogy az egységes piac vívmányait megtartsuk, megőrizzük és éljünk a lehetőségekkel. Ehhez a megfelelő szerveknek határozott fellépést kell mutatniuk. A jobb jogalkotás sikerét különben alássuk, hogyha túl sok jogot alkotni. Egyszerű, hatékony jogszabályokra van szükség, amiket aztán végre is hajtanak, és ezt újra és újra felül kell bírálni, újra és újra ellenőrizni kell, hogyan érjük el vele a célokat. Ezt üzenem én a jobb jogalkotás az egységes piac esetében nem azt jelenti, hogy megszűnik a jogalkotás erre a területre. Nem, arról van szó, hogy versenyképes környezetet teremtünk politikai szempontból, hogy munkahelyek Európában maradjanak, és vállalatok és természetesen nem akadályozni akarjuk a termelést, hanem ösztönözni. Nem szabad tabukat megengedni ezért. Egy erős, dinamikus, egységes piacra van szükség, amely hosszú távú növekedést tesz le- lehetővé egész Európában, és így gondoskodik az európai polgárok gyarapodásáról. Ez az én célom a jelentésemben, remélem így el is tudják fogadni. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Ez a egy eljárás következik. Koraca Bild kolléganő egy percben. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a kiváló jelentést. A jobb szabályozás úti terv egy jobban működő egységes piachoz. Jobb egységes piaci szabályozás nem feltétlenül a fogyasztók jogainak csökkentéséről, hanem az adminisztráció csökkentéséről szól. A szabályoknak egyszerűnek kell lenniük, arányosnak, és a reálgazdasághoz kell igazodniuk megfelelő, hatástanulmányokat kell végezni, és probléma megoldó eszközöket létrehozni, amelyek az állampolgárok érdekeit szolgálják. Az érdekelt felekkel párbeszédet kell folytatni, el kell kerülni a túlszabályozást, hiszen az egységes piac szabályait nem szabad túlbonyolítaniuk a tagállamoknak. A, a baloldal a jobb szabályozásnak ellene pedig egy hatékonyabb egységes piacra van szükségünk, amely közelebb van az állampolgárokhoz. Megerősítésre van szükség, nem pedig ideológia konfrontációra, és ahogyan Timmermans úr is elmondta, a nagy dolgokban nagyoknak kell lennünk, a kis dolgokban pedig kicsiknek. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen. Szanyi Tibor következik egy percben. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnök úr! Az egységes belső piac egyik fontos eleme a fogyasztóvédelmi szabályok betartása ami persze sokszor azért nem történik meg mert a fogyasztók sajnos nincsenek tisztában vagy nincsenek kellően tisztában azzal hogy milyen eszközök állnak rendelkezésükre a jogaik érvényestésére. ezért nélkülözhetetlen a folyamatos tájékoztatás európa szerte csak úgy mint az érdekképviseletekkel való egyeztetés. a közös uniós keretrendszernek továbbá azt is biztostania kell hogy az egységes piaci szabályozás amennyire csak lehetséges naprakész legyen folyamatosan követni kell a digitális újtásokat ezáltal a felhasználói igényeket gy segtve elő az európai egységes digitális piac kiteljesedését. megjegyzem létezik olyan magyar fejlesztés amelynek az a lényege hogy egy mobiltelefonnal rámegyünk a vonalkódra az adott áru vonalkódjára fényképezőgéppel és is adja ki annak a terméknek az adatait. ilyeneket kéne a bizottságnak felkarolni. köszönöm szépen! Köszönöm szépen, egy percben uh, Vicky Ford. Az egységes piac uh, feladata, hogy a fogyasztók, vállalkozások számára könnyebb legyen 28 országban 500 millió fogyasztó között kereskedni. Nem az a dolga, hogy a költségeket növelje, hanem hogy csökkentse, és hogy nőhekkedhessenek gazdaságaink, és foglalkoztatást teremtsenek. Belga kollégám és mások is támogatták ezt az elképzelést, amikor elmondta, hogy csak olyankor kell új szabályokat alkotni, hogyha ez növekedésre serkenti a gazdaságot, és egyszerű őket alkalmazni a kis vállalkozások számára különösen fontos megkönnyíteni az alkalmazkodást, a nemzeti parlamenteknek nagyobb hangot kell adni, hogy piros lappal tudják blokkolni a szükségtelen vagy általuk nem akart törvényeket. Nagyon jó volt hallgatni, hogy Európa szerte sok kollégánk támogatta ezt az elképzelést. Remélem, hogy holnap a plenárison mindenki szavazni fog. Köszönöm szépen. Egy percben Nikola Caputo következik. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egységes piac rendkívül fontos a munkahelyteremtés és a növekedés szempontjából. Nagyon fontos azonban a megfelelő szabályozás, a jó intézkedések, hiszen a vállalkozásaink versenyképességről, versenyképességéről van szó, az egységes piacon történő szereplésüket kell segíteni, és ebben az eljárásban figyelembe kell venni azt, hogy az Európai Unió milyen hozzáadott értéket képvisel kormányozás, illetve az egységes piac szempontjából. Megfelelő indikátorokra van szükség, látnunk kell a hatékonyságot, és ezért nagyon fontos a belső piac megfelelő szabályozása. el kell érnünk azt, hogy ez az egész rendszer átlátható legyen és egyszerű. Ezt kell észben tartanunk, hiszen ez a legfontosabb a siker szempontjából. Kaputor, van itt egy kis piros lámpa nálam. Nálam van egy kis piros lámpa, akkor jeleznek ezzel, hogyha nagyon-nagyon gyorsan beszél a hozzászóló, és a tolmácsok nem bírják a tempót. Egész idő alatt jeleztek. Ezért azt javaslom önnek, próbáljon egy kicsit lassabban beszélni, és talán egy kicsit kevesebbet akarjon mondani Sógor Csaba egy percben. Köszönöm szépen, egyetértek a jelentés megállapításával a jól szabályozott egységes piacról, vagyis el kell kerülni a szükségtelen szabályozást, és eh, nem szabad, hogy hiányozzon az ambíció, vagy hogy sérüljön a fogyasztás, fogyasztóvédelem, környezetvédelem, biztonság. A jobb eh, a jogalkalmazás, végrehajtás is nagyon lényeges, eh, sokkal inkább, mint hogy új jogszabályokat alkossunk, mielőtt a régebbieket egyáltalán próbára tettük volna. A verseny ösztönzése nagyon fontos a növekedés és a foglalkoztatás bővítése hogy ne maradjunk le az új feltörekvő gazdaságok mögött. A digitális gazdaságot is támogatni kell, és biztosítani az Európai Unió hosszú távú növekedését az állampolgárok érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászólok a zihajban Tomacsics kolléga. Köszönöm. lijepa jedinstveno tržište predstavlja. köszönöm szépen az egységes piac a legfontosabb jellemzője az Európai Uniónak a legnagyobb vívmánya. Teljesen szokásos vált időközben, hogy egymással kereskedünk, és e, különböző országokban fektetünk vagy ruházunk be az egységes piac prosperitásának megőrzése érdekében ki kell ezt terjeszteni minden nemű szolgáltatásra, és meg kell védeni a rossz szándékú beavatkozástól. Ide tartozik az is, hogyha a törvényeket rosszul hajtjuk végre, mert ezzel ártunk a kis és középvállalatoknak, pedig ezek alkalmazzák több mint 80%-át az európai munkavállalóknak a magánszektorban a jobb szabályozás az egységes piacon csökkenti az administratív terheket és jobb esélyeket kínál a kis és középvállalatoknak. Ez kell, hogy legyen a mi prioritásunk. Köszönöm. Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt képviselők. Az Európai Bizottság nevégem szeretném elmondani, hogy gratulálnom kell Posolyt asszonynak eh, és a szakbizottságának a jelentés elkészítése. Abban egyetértünk, hogy az egységes piac egy sarokköve az európai egységnek. Ez jelentősen hozzájárult az elmúlt évtizedekben a növekedéshez és a munkahelyi teremtéshez. Éppen ezért az egész politikai ciklust alatt ezzel foglalkozni kívánunk és javítani kívánjuk. Elmúlt évben az Európai Bizottság a jobb szabályozási csomagot és az egységes piaci stratégiát mutatta be. Elmúlt májusban jobb javaslatot készítettünk, amely lefedi az egész politikai ciklust, a hatásvizsgálatok helyezők előtérbe a jobb végrehajtást és az értékelést, ha új jog születik az Európai Unióban. Ezzel a csomagban azt fogjuk elérni, hogy a tényleges problémákat kezeljük a polgárok és a gazdasági élet vonatkozásában. Igenis, óvatosan, alaposabban fogjuk vizsgálni a hatásokat, és ténylegesen megnézzük, hogy mi történik a jogszabályok hatására a világban. Ezzel kívánjuk visszaszerezni fokozottan az Európai Unió polgárainak bizalmát itt az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság is ö, ö, számos tanácskozást folytatott ezen a területen, ehhez megfelelő kereteket alakítunk ki, és támogatni kívánjuk mindhárman a jobb szabályozást. A parlament az elfogadás követően és a tanácssal együtt szorosan együttműködik a bizottsággal, és így tudjuk a végrehajtást garantálni azt gondoljuk, hogy ez a gyakorlatban sokat jelent majd a polgárok számára, sokkal többet, mint csupán az elméletben vegyünk. A Refit program az egyik példája annak, amiről már hosszabb ideje beszélünk a Refit program fontos szerepet játszik abban, hogy így egyszerűsítsük a jogalkotásban résztvevő testületeket, és a felesleges terheket csökkentsük. Vonatkozik ez mindenekre, a mikro, és a kis és középvállalkozásokra számukról van ennek nagy jelentősége. Egyébként Természetesen nem kívánjuk a szociális és környezeti célokat közben leépíteni. A másik fontos kezdeményezés, amit tettünk elmúlt évben, az egységes piaci stratégia, amit októberben fogadtunk el. Ennek három alapvető célja van, új lehetőséget kívánunk teremteni az emberek és a vállalatok számára, bátorítani kívánjuk az innovációt és a modernizációt, mert erre szükség van Európában, és mindenek előtt gyakorlatias megoldásokat kívánunk, tehát hogy a gyakorlatban is átkerüljenek az elképzeléseink itt a, a gazdaság fontos ágazatainak a fejlődését kívánjuk elősegíteni, a fogyasztók lehetőségeit javítani, és a kölcsönös elismerést a jogok vonatkozásában, de ez nem önmagában elegendő. Biztosítani kell a hatékony és hatásos végrehajtást a meglévő jog esetében is. Megfelelő jogot kell ezért jól kialakítani és értékelni kell az eredményt és ha nem valami nem jól működik, azt ki kell javítani. Biztosítani szeretnénk azt is, hogy jól alkalmazzák a meglévő jogokat a tagállamok intelligens megközelítéssel a végrehajtás és a fejlődés során. Például elősegítjük a tagállamokkal a partnerséget a végrehajtás területén, és évente a megfelelő végrehajtással minden egyes tagállammal tárgyalni fogunk. Elnök úr, igen, tisztelt képviselők, ugyanazok a céljaink vannak, ugyanúgy látjuk, hogy ezt hogy akarjuk elérni, valamennyien az egységes piacra vonatkozó jog javítását akarjuk. Tegyük meg ezt együtt, a parlament, a tanács és a bizottság. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, biztos.